Az ALDE és az ENLF nevében néhány kinevezésre valóan javaslatot kaptam, és ezek szerepelni fognak a jegyzőkönyvben. Hogyha nem lesznek a jegyzőkönyvek elfogadásáig megjegyzések, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni.